We have received no questions to the Commission. Kérdésem érkezett a bizottsághoz a kérdések órája alkalmából, ahol most tartunk a napirendben. Ha tehát nincsen kérdés a bizottság részére, akkor azonnal rátérek a jelentéstervezetre. A globális gazdasági és pénzügyi válság hatása a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre, amelyben eszmecserét tartunk. Enrique Guerrero Szalom úr volt az előadó. Köszönöm, elnök úr. Az előző szemzetségi üléseken már alkalmam volt bemutatni a vázlatát a jelentésemnek. Most pedig bemutatom a jelentés tervezetet. Señalaba que en una reunión anterior había tenido la oportunidad de presentar las... Elmondtam tehát, hogy korábbi ülésünkön alkalmam jött arra, hogy a jelentés vezetet bemutassam önöknek. Ma pedig a jelentés tervezetet tudom bemutatni a pénzügyi és gazdasági válság kihatásairól a fejlődő országokra. Először is szeretném bemutatni, hogy milyen érvelés húzódik meg a jelentés mögött. Ez az érvelés pedig a következő. Jelenleg fejlesztési válságban vagyunk amely a gazdasági és a pénzügyi válság következménye, amely 2007 végén vette kezdetét. Ezen megállapításon túlmenően a jelentés azt is kiemeli, hogy már 2007 előtt a fejlesztési politika válságban volt. Miért is volt válságban a fejlesztés politika? mert noha a fejlesztő orsz fejle, fejlődő országok gazdasága növekedett, és a fejlesztési segély is, és néhány fontos vívmányt sikerült elérni ezekben az országokban, minden, mindennek ellenére messze voltunk a milleniumi fejlesztési célok elérésétől. Ez azt jelenti, hogy 2007-ben, még mielőtt elkezdődött a válság, messze voltunk a fejlesztési, millenniumi fejlesztési célok elérésétől, sokkal messzebb, mint ahogyan az eredeti terv szerint kellett volna lennünk. A jelentés tehát kettős perspektívájú. Egyrésztről arról a szempontról van szó, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítanunk a válság hatásainak leküzdésére. A második szempont pedig az, hogy milyen újításokra van szükség ahhoz, hogy a fejlesztési politikát oly módon módosítsuk, hogy középtávon ígéreteinket be tudjuk váltani. Természetesen azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi gazdasági válságot időközben le tudjuk küzdeni. Középtávon a fejlesztési problémákkal ö, foglalkozni, ehhez mindenképpen innovációra van szükség, mégpedig különböző területeken. Új forrásokra van szükség a fejlesztés finanszírozásához. Arra is szükség van, hogy a fejlesztési politikát hatékonyabban kezeljük. Szükséges az is, hogy a nemzetközi pénzintézményeknél a fejlődő országok nagyobb teret nyerjenek amelyel jelenleg nem rendelkeznek. Nagyobb autonómiára van szükség a kedvezményezett országoknál, erősebb felelősséget kell vállalniuk. A civil társadalom nagyobb felelősségvállalására is szükség van valamint a magán szektornak és a közférának is erőteljesebben együtt kell működnie. Így módon megnyílik a tér a kezdeményezések előtt, a magángazdaság, a közféra előtt, hogy a fejlesztési politikát új lendülettel lehessen megtölteni. A jelentés, amelyet bemutatok önöknek, sürgető intézkedéseket tartalmaz, valamint középtávú és hosszú távú reformjavaslatokat is, hogy ezeket az innovációkat megvalósíthassuk, amelyekről szót ejtettem. Önök, a bizottság, a tanács, valamint a parlament, az itt jelenlévők tudják, hogy sürgető problémák merültek fel a válságokon, amelyekre azonnal megoldást kell találnunk. A növekedés visszaesett a nyersanyagok erre úgy szintén. Ez természetesen azokat az országokat érint, amelyek ezeket exportálják. Éppen ezért a fejlődő országok a protekcionista gazdasági korlátozások hatásaitól szenvednek. Azok a nehézségek, hogy a pénzpiachoz hozzáférjenek, illetve a hitelekhez szinte áthidalhatatlan. A, egyesek a kivándorlóik hazautalására vannak utalva, és ez nagyon fontos forrás számukra. És mindez azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb adósságokat halmoznak fel, mint a múltban, és kevesebb fejlesztési segélyt kapnak. Mindezen területeken nagyon sürgősen intézkedéseket kell foganatosítanunk, de ahogyan már elmondtam, középtávú megoldásokat kell találnunk, és újításokra van szükség, ahogyan a jelentésben is leírtam. A jelentés minden hivatalos nyelven rendelkezésre áll, és számos javaslatot tartalmaz, néhány javaslatról most itt röviden szót ejtenék. a bizottságnak, a tanácsnak és a parlamentnek is alkalmat kell még biztosítani arra, hogy ezzel kapcsolatban kifejtse véleményét. A jelentés azon alapul, hogy a millenniumi fejlesztési célokat meg kell valósítani, és ezért erősebb kötelezettséget kell vállalnunk. Az ENSZ közgyűlésén, amelyre 2010 őszén kerül sor, és ahol megvizsgálják majd a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának állapotát, ott kötelezettséget kell vállalnunk arra, hogy 2015-ben azt elérjük, amit eredetileg 2010-ben kellett volna elérnünk. nem lehet, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy a millenniumi fejlesztési célok nem megvalósíthatóak, holott még öt évünk van arra, hogy ezeket el tudjuk érni. Az EU tagállamai és az EU intézményei be kell, hogy tartsák kötelezettségeiket, ami azt jelenti, hogy 0,5, illetve 0,7 százaléket a GDP-nek 2015-ig erre a célra rendelkezésre kell bocsájtani. Tehát ígéreteinket be kell tartanunk, és a többi országot, illetve nemzetközi intézményt is arra kell ösztönöznünk, hogy váltsák be ígéreteiket. A jelentés azt is kiemeli, hogy új finanszírozási forrásokat kell találnunk. A nemzetközi pénzintézetek, így például a Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank, szintén fel kell szólítanunk ezeket az intézményeket, hogy a fejlődő országoknak haladéktalanul bocsássanak rendelkezésükre hiteleket. Tavaly számos ígéret hangzott el, hogy lesznek ilyen hitélet, hitelek, de a valóságban az a helyzet, hogy a finanszírozási források egyszerűen nem érik el a fejlődő országokat. És itt valóban figyelnünk kell, hiszen hogyha nem kapnak ilyen hiteleket ezek az országok, akkor még erősebben eladósodhatnak, és a jövőben is jövőben sem tudják megvalósítani céljaikat. Az új finanszírozási forrásokat illetően a jelentés amellett emel szót, hogy a nemzetközi pénzügyi műveleteket meg kell adóztatni. és nem csupán a pénzügyi rendszer megőrzése érdekében, hanem azt is meg kell akadályoznunk, hogy még nagyobb problémák merülhessenek fel a pénzügyi rendszerben. Mindenképpen forrásokat kell felszabadítanunk, hogy több pénz álljon rendelkezésre a fejlesztési segély céljaira. A jelentés a moratóriumot irányoz elő az adószolgálat esetében is, tehát azok az országok, amelyek nehézségeik okán egyre jobban eladósodnak, moratóriumot kell, hogy kapjanak, mégpedig legalább három éves időtartamra. hogy így módon visszafizethessék adósságaikat. Javasoljuk környezetvédelmi adó bevezetését a közlekedésre Egyes országok önkéntesen hajlandóak arra, hogy ezt az adót bevezessék, mely adó a jövőben nagyon fontos eszköze lehet az éghajlatváltozás leküzdésének. Ugyanakkor új forrásokat is feltárhatunk ezáltal, amelyeket a fejlesztés céljaira bocsáthatunk rendelkezésre. A jelentés azt is javasolja, hogy azok az országok, amelyek részére a kivendellóik hazautalásokat eszközölnek. Nos, itt az, a pénzügyi műveletek költségeit csökkenteni kellene. Tehát a hazautalásokat nem kellene még külön megadóztatni. Ez megfelel egy 2009-es megállapodásban foglaltaknak is, mely megállapodás javasolja, hogy az ilyen visszautalások költségeit csökkenteni kell. A jelentés külön teret szentel az állami és magánszféra, magánszféra kezdeményezésének. A magánvállalatokat, a magánszférát mindenképpen be kell vonni a fejlesztés területére, amely úgy szintén fontos eszköz, hiszen ilyen módon közvetlenül be lehet fektetni a fejlődő országokba. Megvalósulhat a tudástranszfer, a technológiatranszfer az, amit most Aid trénnek nevezünk, kereskedelem ösztönzésnek, az egyre nagyobb jelentőséget nyer majd ezáltal a jövőben. A jelentés azt is javasolja, hogy támogassuk a Doha, Doha forduló lezárását, és azt, hogy ezen tárgyalások során a fejlődő országok jogait ne korlátozzuk tovább. Tehát amellett emelünk szót, hogy a kereskedelmi megállap, együttműködési megállapodás valóban a fejlesztés eszközévé váljon. A jelentés felemeli szavát az adóoázisok, az adóparadicsomok ellen. Ez a spanyol elnökség egyik prioritása, mely elnökség néhány héten belül megkezdi majd munkáját. A jelentés azt követeli, hogy a tanács, illetve a bizottság szigorúbb kritériumokat hozzanak létre az adóparadicsomok átláthatóságát illetően olyan kritériumokat, amelyeket például az OECD vagy az Európai Befektetési Bank alkalmaz. Az OECD, valamint az Európai Beruházási Bank éppen most fontolgatja, hogy még szigorúbb kritériumokat alakítson ki a pénzügyi műveletek átláthatóságát illetően általánosságban, és különösen az adóparadicsomokat illetően. szükség van arra, hogy a nemzetközi koncernektől átláthatóságot követeljünk, mégpedig állandó módon, a nemzetközi ellenőrző intézmények munkáját megerősítsük, az Európai Beruházási Banktól pedig azt követeljük, hogy lépjen fel mindezen célok érdekében a fenti kritériumok tekintetbe vételével. A korrupció elleni küzdelemről is szó esik a jelentésben, ez az intézkedés csomag egy általános logikát követ. Ezeket az intézkedéseket mégpedig két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik olyan csoport, amelyet 2010-ig meg kell hozni a sürgető problémák kezelésére, és a másik csoportban olyan intézkedések tartoznak, amelyek a fejlesztési politikát hosszú távon javítják, valamint hozzájárulnak az olyan célok megvalósításához, amelyekre kötelezettséget vállaltunk. Az Európai Uniónak azt hiszem, hogy jövőben is úttörő szerepet kell játszani a fejlesztési politikában. Továbbra is példaképként kell működnie, hiszen a példakép szónak van egy erkölcsi vonatkozása is. Mondjuk azt, hogy a bevált gyakorlatok terjesztésre is szükség van, hogy más országok, más régiók is nagyobb szerepet vállaljanak a fejlesztési politikában. A jelentés abból indul ki, hogy mi, az Európai Parlament, a Fejlesztési Szakbizottság ösztözőket kell, hogy kialakítson ezen változások eléréséhez, valamint az ellenőrzés javításához, hiszen azt is ellenőriznünk kell, hogy mennyire hatékonyan tudjuk mindezen intézkedéseket végrehajtani. Jó magam, Jelentéstevőként természetesen várom a hozzájárulásokat, a javaslatokat a kollégák részéről, az újításokat, a módosító indítványokat úgy szintén, amelyeket a kollégák esetlegesen benyújtanak majd a jelentéssel kapcsolatban. Megpróbálok a lehetőségekhez mérten rugalmasnak lenni, és tekintetben lenni ezeket a módosító indítványokat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen Gerero Szalom úrnak az előadást. Szeretném megkérdezni Rudi igazgató úrtól, hogy mi a bizottság válasza? Köszönöm, elnök úr. A bizottság nagyon örül ennek a jelentésnek, és teljes mértékben támogatjuk mindazt, amit ő ebben elmondott, különösen nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy bár a pénzügyi gazdasági válság valószínűleg sokkal drámaibb hatást gyakorol majd a fejlődő országok lakosságára, bár nem szeretnénk ezt a hatást elbagatelizálni a fejlettebb gazdaságokban, de egyértelmű, hogy kapcsolat van a kettő között nyilván önök is emlékeznek, és Gerrero Salmon úr is említette, hogy az év elején, amikor minden európai ország gazdasági mentőövet, te, megmentő tervet ö, nyújtott be az Európai Unió számára. A bizottság javasolta egyik ö, április 8-i nyilatkozatában, hogy meg, mentőtervet kéne készíteni a fejlődő országoknak is, amelyre akkor igazán senki nem reagált, és a G20-as találkozó is jobban fogla, többet foglalkozott a fejlődő országokkal, mint a fejlett országokkal. Ez később változott, de amikor a bizottság ezt a közleményét kiadta, akkor csak mi hívtuk fel a figyelmet arra a tényre, hogy ennek a válságnak nagyon erőteljes drámai hatása lesz a fejlődő országokra számos intézkedést soroltunk fel akkor, amelyek egybeesnek azzal, amit az előadó is felsorolt, ezért nem akarok részletekbe bocsátkozni. Amit én fontosnak tartok, az, hogy a tanács reakciója a következő volt, nagyon örült a mi nyilatkozatunknak, és az ebben foglalt javaslatoknak, de egyértelművé tették, hogy egyetlen extra eurót sem fognak mobilizálni a helyreállítási tervekre, ezért nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk a, azon elkötelezettségünk iránt, amelynek nevéb értelmében fenntartjuk elkötelezettségeinket európai szinten, ezzel a ponttal tehát nagyon egyetértünk, azzal is egyetértünk, hogy amíg a nemzetközi pénzügyi intézmények új eszközöket hoztak létre, melyek tudnak segíteni. Egy, az is igaz, hogy ezek az eszközök nem vonatkoznak a legkevésbé fejlett, orsz, fejlett, országokra. Ezek nagyon hasznos, hasznosak a közepes jövedelmű és a kicsit kevésbé fejlett országokra, de a legszegényebbek ebből semmiféle hasznot nem húzhatnak, vagy csak akkor, hogyha még jobban eladósodnak. Ezért tehát, ez és ez nem lehet a célunk, amikor éppen egy olyan tíz éves periódus végére érünk, amikor nagy erőfeszítéssel csökkenteni tudtuk a fejlődő országok adósságállományát. Ezért a bizottság nagyon támogat olyan projekteket, amelyeket most indítottak el a pénzügyi intézményekkel egy, egy, eh, együtt az adósságok fenntarthatósága és monitorozása érdekében. Néhány év múlva pedig új adósságkönnyítő tárgyalásokat indítunk. Ezek nagyon fontos eh, tartalmak. Örülök, hogy az előadó említette a bizottságnak azon kezdeményezését, amelyel egy további eh, eszközt hozott létre, az úgynevezett sebezhetőségi flex mechanizmust. hadd mondjam el itt, hogy ezt együttműködésben alakítottuk ki a nemzeti, nemzetközi pénzügyi intézményekkel, és nagyon jó komplementaritást értünk el, mert miközben a pénzügyi intézmények több koncesziót értek el, mi pedig ösztönzőket, támogatást tudunk nyújtani, és egyet tudtunk érteni azon országok listáj, eh, listáján, amelyek eh, rászorulnak ezekre a további segélyekre. És eh, néhány hónap múlva új eszközt tudunk létrehozni, amelyel még ki nem helyezett forrásokat tudunk mobilizálni, és ezeket eljuttatjuk még 2009-ben, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan adományozó, amelynek megfelelő módon sikerült reagálni abban az évben, amikor a válság legmélyebben érintette a legtöbb országot. Itt tehát a, a sebezhetőségi flexmechanizmus az, amit mi tudunk fel, felmutatni. Pár nap múlva lesz egy sajtónyilatkozat, amely megmutatja, hogy ebben az évben mely országok részesülhetnek majd a sebezhetőségi flexmechanizmusból, amely folytatódik majd 2010-ben is. Továbbá szeretném támogatni az előadó véleményét eh, a fejlődő országok adóztatási rendszereiről. Tegnap eh, nagy konferenciát tartottunk Eva Zsolival, pont ebben a teremben, és nagyon egyértelműen elhangzott annak a fontossága, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk az adóztatási rendszerekre a fejlődő országokban, hogy ez lehetővé tegye nekik, hogy sokkal több saját forrás gyűjtsenek be és jobban tudják felhasználni az hivatalos fejlesztési támogatásokat annak érte, a millenemű fejlesztési célok érdekében. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a bizottság tavasszal szokás szerint benyújtja majd a jelentés csomagját a fejlesztési támogatások céljának teljesítéséről, és ez az év lesz az, amikor nyilatkozatot adunk ki az adóztatásról is, ezt mi majd a tavaszi csomagnak nevezzük majd, a monterei célok eléréséről fog szólni, amely egy új téma és nagyobb fontosságot kap majd, Konkrét javaslatokat nyújtunk majd be arról, hogy hogyan lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni a fejlesztési együttműködési támogatásaink terén. Összefoglalásképp nagyon egyetértek a jelentéssel. Van egy apróság, ahol helyrégezítást kérünk, mivel ki nem helyezett forrásokat mobilizálunk a ez nem az a megoldás, amely később problémákat okoz, hanem olyan forrásokat használunk fel, amelyeket az EDF idején mobilizáltunk volna, és szerintem nagyon hasznos, hogy most tesszük. És legutolsóként azt szeretném elmondani, hogy az EDF az egyetlen olyan közösségi eszköz, amelynek tartalékai vannak. Az összes többi e, eszköznek nincsen lehetősége további hozzájárulást nyújtani. Ezen is érdemes elgondolkodni a jövőben, hogy tartalékokat kell képeznünk a fejlesztési támogatásainkon belül. Ez nem a DCI és az ENPI feladata, mi csak olyan országokba tudunk beavatkozni, amelyek, amelyek részle, rész, részesülnek az EDF-ből és a további finanszírozásból is. Az összes többi javaslatunkat felhasználhatjuk azon fejlesztési, fejlődő országokban, ahol a, például a, a kotonai egyezmény vagy az akácsi országok értelmében e, ezek az szerepelnek a feladat. Az ákácsi országok akkor a tartalékot felhasználhatják, ugye? Vagy nekik ezt juthatjuk. A világ lakosságának az uh, uh, egy harmadja, amely az ELA uh, alaptól kap támogatást, akkor ez azt jelenti, hogy a, az ALA és a DC alatt nincsen elegendő pénz számukra? Nos, a többi eszközök ben vannak programok, tehát kiosztottuk az összes tartalékot, tehát nem lehet további erőfeszítést elvárni. Tehát folytatjuk, ugyanakkor az előre kifizetés az eléggé korlátozott mértékben áll rendelkezésekre, de a következő években már ezt felhasználhatjuk. Az EFA esetében jelentős, még egyelőre nem kiosztott tartalékok vannak, amelyeket most mozgósíthatunk. Ugyanakkor világos, hogyha két év múlva válság lesz, akkor, tehát még mindig válság lesz, akkor e, nem lesznek olyan tartalékok, amelyeket még nem osztottunk ki e, e, megtartunk bizonyos összegeket a jövőbeli válságok céljára az EFA-n belül. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját az elnök, így nem hallják a talán tudja, hogy olyan országok, mint Banglades és más ázsiai országok hatalmas hatást gyakorol, gyakorolnak majd az éghajlatváltozásra, ugyanis 20-25 százaléka a bangladesi területnek víz alatt lesz, és 30 millióan ennek a káros következményeit szenvedik majd. Épp ezért nem lehet csak Afrikáról és más területekről beszélni, mert ezek az országok is Ázsiában sajnos ezeket a következményeket meg fogják szenvedni. Ha megengedi elnök úr, igazából nincsen válaszom erre. Remélhetőleg Kopenhága fog majd választ adni ezekre a kérdésekre. Annyit ugyanakkor elmondhatok, hogy már is az EFA és más eszközök területén megvizsgáljuk, hogy milyen fajta fejlő, fejlesztési segítségnyújtás, segítségnyújtás újraadaptálására lesz szükség az éghajlatváltozás miatt. Jelenleg a félidős felülvizsgálat folyik, az ország jelentéseket nézzük, az EFA országokat, és a delegációkat és a tagállamokat arra ösztönöztük, ugyanis tartottunk egy ülést a különböző miniszterekkel és a partnerországokkal, hogy vizsgálják meg, hogy ebben a jelentésben vannak-e lehetőségek arra, hogy a fejlesztési segítségnyújtást más irányba indítsák el azért, hogy az éghajlatváltozás következményeivel is foglalkozzanak. Tehát a fejlesztési támogatásban is talán a prioritásokat másként kell megállapítani, azért, hogy az éghajlatváltozás következményeihez alkalmazhatjunk. Ez a válasznak egy fontos része, de csak egy része. Elnök. Ezzel kapcsolatban két nappal ezelőtt az éghajlatváltozással kapcsolatban volt egy ülés, és a UNDP brüsszeli képviselője azt mondta, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás talán felgyorsíthatná a fejlődést. Tehát a millenniumi fejlesztési célok elérés, elérését. Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájához. Azért, mert ilyen holisztikus megközelítést alkalmazott e, ezzel a fontos témával kapcsolatban. Nagyon örülök, hogy az adórendszereket is megvizsgálta, és az adóparadicsomok kérdését is. A spanyol soros elnökség nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a kérdéseknek. Ugyanakkor az átutalásoknak a költségei, a, tehát a munkavállalók, amikor ezeket a hazájukba küldik, nagy költségeket jelentenek. Ugyanis közvetítők vannak, és őket ki kellene iktatni, hogy és ezért az Egyesült Királyság példáját kellene követni, hogy csökkentsük ezeket az átutalási költségeket. Az IMF-nek a globális gazdasági válsággal kapcsolatos 1,7 vagy 1,6 százalékos segítségnyújtás, tehát segítségnyújtásnak 1,6-1,7 százaléka került a fejlődő országokba, 86 százalék a feltörekvő országokba. Hogyha megvizsgáljuk a közepes jövedelmű országokat és a fejlődő országokat, és épp most jöttem vissza Botswanából, és ez is egy közepes jövedelmű ország, de a pénzeszközökhöz való hozzáférése csökkent, és az adományozó finanszírozási programokhoz való hozzáférése. És hogyha megnézzük bizonyos országoknak a különleges szükségleit, szükségleteit, mint például Becsuána földét is, amelyeknek AIDS hív problémákkal kell küzdködniük, és az állam segítségnyújtását is figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy a fejlődő országok is érintve vannak, de némelyiket veszély fenyegeti, hogy ez nem túlságosan sikeres. Tehát attól függ, hogy hogyan tekintjük ezeket a közepes fejlődési országokat, hogy mit is látunk. Ez a nem 1,7, hanem 0,7 százalékos oda, tehát hivatalos fejlesztési segítségnyújtás, ez a GDP-nek 0,7 százaléka, és ezzel kapcsolatban ugyanazokat a problémákat látjuk. Tehát, hogy egy százalékhoz mellett kötelezik el magukat. Én nem matematikát és közösségtudományt tanultam, de azért, hogyha valaki itt tanácsot szeretne kérni, akkor szívesen fogadom őket az irodámban. Végül pedig a jelentéstevő megközelítését is üdvözlöm, ugyanis a drámai hatást nem majd a jövőben fogjuk érezni, hanem már is érezzük. És épp ezért az ajánlások és a bizottságnak az elkötelezettsége üdvözlendő. Megint csak visszatérek a tartalékoknak a kérdésére szükség van e, ezekre, és, és nem lehet felhasználni őket, mert ezek tartalékok. Ezt mondják. E, ha kell, akkor a tagállamokat kell felkérni arra, hogy e, járuljanak hozzá a tartalékaikkal. A 27 tagállamnak egyként kellene fellépnie, mert különben nem európai képet fogunk magunkról kialakítani. Thank you. I agree very much that... Köszönöm, nagyon egyetértek. Nagyon tetszett nekünk a jelentés, szeretnék gratulálni az előadónak, aki nagyszerű munkát végzett. Nincs sok hozzáfűzni valóm, csak néhány apróság, amelyet már Kesmen úr is említett mivel százalékról beszélünk, arról fennáll a veszély, veszély annak, hogy mi, a mi gazdaságunk is visszaesik a pénzügyi válság következtében, ezért furcsa lenne pénzt kivenni a normális erő, erőfeszítésekből, hogy azt ö, ö, tartal, hogy abból tartalékot képezzünk. Ezzel nem értek egyet tehát. Azt szeretném hozzátenni, hogy hangsúlyozva az éghajlati válságot, amely szintén nagy válság, új pénzre van, további pénzre van szükség, hiszen a tagállamok hajlamosak azt mondani, hogy úgyis mindegy, épp használjuk fel a hivatalos fejlesztési támogatást a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, ezzel nem értünk egyet. Az, említették az IMF-et is. Az 1,6%-ot, amely afrikai országok számára megy át. Ha emlékszenek, Miss volt jelentésére, amely a feltételességről szólt, ő hangsúlyozta, hogy kell egy strukturális reform hogy lehetséges legyen a fejlődő országoknak hozzáférés jutni ezekhez a pénzügyi alapokhoz. És aztán gondolkodhatunk olyan javaslatokról, amelyet kutatók tettek, akik azt mondják, hogy az ösztönző csomagok 1%-át lehetne átutalni fejlődő országokba, a fejlett országokból, hogy hogy segítsük a pénzügyi válság hatásait azokban az országokban. De egyébként nagyon tetszik a nekem a jelentés, és nagyon szépen köszönöm a munkát. Szeretne a bizottság válaszolni? Kérdi az elnök. Guerrero Salom úr szeretne összefoglalni? Sí, muy brevemente. Eh, nagyon röviden. Elnök úr, köszönöm a kedvező kommentárokat a jelentésemmel kapcsolatban. Nagyon röviden kiemelném mindenekelőtt azt, hogy hogy nagyon sokban gazdagodott ez a jelentés azáltal, a jelentés által is, amely áprilisban készült, és amely a fejlesztéssel kapcsolatos nagyon sok kérdést már felvetett. Éppen ezért köszönetet szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság tájékoztatott minket, hogy a tanács jelentése annak idején nem volt túlságosan kedvező. A közeli jövőben valószínűleg nem változtatják majd meg véleményüket. Nem szeretném nem szeretnék nacionalista lenni, de azt elmondhatom, hogy a spanyol elnökség megkezdődik, akkor a tanács sokkal erőteljesebben fog haladni ez, ezen az úton, Természetesen ez nem minden javaslat valóra váltását jelenti, de kiinduló pontot fog szolgáltatni. A bizottság jelentése, a tavaszi jelentés a millenniumi fejlesztési célok vonatkozásában beépítendő a mi jelentésünkbe, és ez érvényes a spanyol elnökség idejére is. Az európai álláspont kialakításán tovább kell moz, munkálkodnunk az ENSZ tavaszi közgyűléséig, ahol is felülvizsgálják majd a millenniumi fejlesztési célokat. Nagyon feszülten várjuk ezt a bizottsági jelentést. Ami Michael Cashman kollégám megjegyzését illeti, Két dolgot szeretnék kiemelni. Nagyon sok ország számára a, be, a bevételek 25%-át teszik ki a hazautalások, éppen ezért ez egy nagyon fontos téma. Michael Cashman és Keller is elmondták, hogy a jelentésben erről szót kell ejtenünk, és ezt szívesen meg is teszem majd. Azaz, hogy ezekben az országokban a GDP visszaesik, és az ahhoz vezethetne, hogy ez a százalékos arány még növekszik is, noha mi kevesebb forrást fordítunk a fejlesztésre. Tehát egy mandátumot kell kialakítani, egy kérelmet, hogy abszolút értelemben és nem csupán százalék arányban tartsuk be kötelezettségeinket a fejlesztési politikát illetően. Ami pedig az éghajlatváltozás leküzdését illeti, azok a források, amelyeket erre fordítunk, tehát a fejleszt, fejlődő országok támogatására, hogy képesek legyenek szembenézni a, az éghajlatváltozás következményeivel. Nos, ezeket a forrásokat nem vehetjük a jelenlegi borítékokból, úgymond, ezt, ezeket a forrásokat kiegészítőleg kell megteremtenünk, és az ENSZ közgyűlésén szeptemberben a spanyol miniszterelnök egy javaslatot nyújtott be, mely szerint egy új alapot kellene létrehozni erre a célra, tehát az éghajlatváltozás leküzdésének céljára. Legalább egy technológia transfer céljaira, és ebből az alapból a fejlődő országok részesednének. Azok a vélemények, amelyek itt elhangzottak, szintén beépülnek majd a jelentés végleges változatába, akár módosító indítványok formájában is benyújthatják. Köszönetet mondok a bizottságnak, a kollégáimnak itt a parlamentben, akik hozzájárultak a jelentés megalkotásához. Köszönjük szépen az előadónak. A jelentésről március 1-én szavazunk következő évben és február 7-éig délután 6 óráig lehet benyújtani a módosításokat ehhez a jelentéshez, amit az imént megvitattunk. Most pedig tovább lépünk a tízes napi rendi pontra, amely a szakbizottság és a dél-ázsiai delegációi adhok tényfeltáró utazásáról foglalkozik, eh, amelyet néhány héttel ezelőtt Bangladesben tettünk. Én voltam a feje ennek a küldöttségnek, a vezetője, és ha és innen az elnökségből mondom el az jelentésemet, feltéve, hogy senki nem akarja átvenni az elnöklést, mert akkor le, lemegyek a széksorokba. Eh, október 31, 31. november 3-áig jártunk Dekában. Csatlakozott hozzánk a dél-ázsiai delegáció elnöke, Jean Lambert, valamint a szakbizottság tagjai és a dél-ázsiai bizottság tagjai néhányan. A célunk az volt, hogy a klímaváltozás hatásait megvizsgáljuk Bangladesben, ahol legjobban fenyeget a vízszintemelkedés veszélye. Azt néztük meg, hogy az EU fejlesztési e, segélyeit miként lehet felhasználni a klímaváltozás hatásainak e, enyhítésére és ennek hatásainak maximalizására. Megnéztük az ideig elért eredményeket, a klímaváltozás mellett és az EU fejlesztési alapjai mellett beszélgettünk az ország politikai helyzetéről, valamint ta, ülést tartottunk az új emberi jogi bizottság tagjaival. Találkoztunk a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel, a házelnökkel, a környezetvédelmi, élelmiszerügyi miniszterekkel, az, en, az ellenzék képviselőivel, valamint az EU misszió tagjaival. Találkoztunk ENSZ eh, ügynökségekkel, eh, civil szervezetekkel, adományozó szervezetekkel, EU finanszírozott projektekkel, eh, Dekától 200 kilométerre, amely nagyon-nagyon építő jellegű volt. A látogatásunk legfőbb következtetései következők voltak. Nagyon nagy szükség van a cselekvésre most, és lépéseket kell tenni a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, további források, programok segítségével, hiszen emberek milliói keresnek menedéket névve, a környező országokban, és hogyha közel 13 millió ember próbál majd elköltözni akkor az regionális válságot okoz Indiában, konfliktusokat okoz, és ezek közül számos hiszen nagyon sok bangladesinek eh, rokonai vannak Európában, különösen Nagy-Britanniában, és ők nagyon sokan majd Európában akarnak eh, átjönni. Itt 20 millió emberről van szó, akik eh, az európai tagállamokba szeretnének átköltözni. Nem tudom, hogy erre felkészültünk-e. Előre kell tekintenünk, az Európai Uniónak jelentős támogatást kell nyújtani a Bangladesbe, további finanszírozásokat a Kopenhágai konferencia keretében, amely ugye most zajlik. A bangladesi kormány ö, megfelel a klímaváltozás kihívásainak. 100 millió ö, amerikai dollárt szán a alkalmazkodási programok finanszírozására saját költségvetéséből. A környezetvédelmi eh, miniszter eh, azonnali finanszírozást kér 10 milliárd eh, amerikai dollár mértékében az adaptációs programokhoz, hogy a, fal, a falvak építési szintét megemelhessék, hogy elkerülhessék így az árvizeket, és azért, hogy mélyíthessék a folyómedreket. És az így kinyert földdel gátakat építhessenek, és vízterelőket. Ebben a tekintetben látunk EU fejlesztési projektek megvalósítását is, ahol Három árnyi területet emeltek magasabbra, másfél méterre magasabbra az árvízszinthez képest. És ezt a projektet három hónap alatt befejezték, ezt a faluk maguk végezték el, maguk ásták ki a földet és emelték meg az építkezési szintet, és ennek a teljes költsége ezen a három árnyi területen 600 ezer 6 ezer euró volt mindössze. Tehát azok a falvak, amelyeket rendszeresen elünt a víz, eh, fél évig kerestek eh, menedéket, most már nem fogja őket elönteni a víz. Emellett megemelték a házak eh, építési szintjét, és most már beindították a mezőgazdasági termelést, csirkéket, birkát, kecskét termel, termel, termel, termelnek, te beindult a mezőgazdaságuk, és fent tudják tartani saját magukat. Ez egy érdekes példája annak, hogy mit lehet tenni a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, és engem nagyon lenyűgözött, ugyanúgy, ugyanúgy ahogy a kollégáimat is, hogy ezt ilyen kis pénzből mindezt meg tudták oldani. Azt mondták nekem, hogy 30 ezer ilyen falu van Bangladesben, amelyet magasabbra lehetne emelni két méterrel, és így elkerülhetik a nagy árvizek hatásait. És hogyha 6000 euróból kihozták hárományi terület emelését, akkor 180 millió euróból mit, mit, mit lehet elérni? A másik 30 ezer falu építési szintjét is meg lehetne menni. A miniszterelnök elmondta, hogy mélyítik a folyómedreket, eh, a Himalájából leérkező eh, esővizek megnövekedett mennyisége miatt. Ennek érdekében a, amely a, az így kinyert földet, eh, földet megemelik a, a gátakat. Ezek nem fantasztikus projektek, nagyon egyszerű megoldások, amelyek egyszerűen végrehajthatóak saját erőforrásból is, ha megvannak a, hozzá a pénzügyi eszközök. A kormány aggódik a a a hirtelen jött áradások miatt két nappal ezelőtt beszéltem az indiai nagykövettel, kínai és a pakisztáni bangladesi, nepáli nagykövettel, mert nagyon világos most már számunkra, hogy a himalájai gletszerek táplálják a Ganges, a Sárga folyó, az Iravadi, a Dara és a Hindu, Hindus vizeit. Ezek a gletszerek táplálják E, ezeket a folyókat, és ők kezdenek kiszáradni, amelynek katasztrófa lesz a következménye. 1,3 milliárd ember él ebben a régióban, és nekik hamarosan nem lesz vízük, vagy kevesebb vízük lesz, amivel a e, mezőiket öntözhetik, vagy amit megihatnak. Mivel a gletszerek háromszor gyorsabban húzódnak vissza, mint a sarki jég eh, csökkenése. Ezek a gletszerek ki, ki vannak téve azon teljesen emberi eh, eredetű hatásoknak vannak kitéve. Kedves kollégák, hadd eh, lássák be a különbséget a gletszerek, nem csak azért olvadnak, mert globális felmelegedést tapasztalunk, hanem a széndiokszid takaró miatt, a fekete széndiokszid miatt olvadnak, a, a korom miatt, amely származik az, e, az indiai bangladesi faégetésekből, Kínából is, és a fekete széndiokszid, amely kiáramlik a régióban található szennyező erőművekből, letakarja a gletszereket ezzel a fekete üledékkel, és emiatt a nap könnyebben felmelegíti ezeket, hiszen semmi nem tükrözi vissza a napsugarakat, amelyet a, amely, amelyet a gletszerek megtennének, ha tiszták maradnának. Ez egy kétszeres akció, hogy ezt meg tudjuk akadályozni a, a fekete szén, szén e, himalájai elterjedését, akkor meg tudjuk akadályozni a lecserek olvadását. Mi a meglepő? Ez a, ez a probléma 1,3 milliárd embert érint Ázsiában, ez viszont nem szerepel a kopenhágai napirenden ők kibocsátásról beszélnek, de erről a problémáról nem esik szó, amely egy egyedi helyzet, de tudunk valamit tenni az EU részéről, és a vezető szerepet is felvállalhatjuk annak érdekében, hogy ezek az országok van a fekete szénlerakódás ne olvassza tovább a gletszereket. Azt is észrevettük, hogy nagyon sok bangladesi ember nagyon szívesen venni a saját sorsát a kezébe, sokkal inkább aktívak, mint más országok, ahol ellátogatunk, és szeretnének segíteni magukon, hogy elkerülhessék ezt a katasztrofikus helyzetet, ami rájuk vár. Nem az európaiaktól várják tehát, hogy projekteket indítsanak, maguk akarják ezt elintézni, de egyszerű finanszírozásra van szükségük, hogy olyan eszközöket vehessenek, amelyek szükségesek az alkalmazkodási programjaikhoz. Azt is éreztük, hogy nagyon nagy a szükség a regionális együttműködésre, különösen a Himalája lecse probléma kérdésében. A kínaiak és az indiaiak még mindig gátat akarnak építeni a Graham Matruri folyónak, amely konfrontációt fog okozni India és Kína között, és próbáltam rávenni őket, hogy ezt a konfliktust próbálják végig gondolni, hogy elkerülhessék. Nagyon aggasztott az, hogy ezt a területet mi elhanyagoltuk. Nem szándékosan hiszen mi nagyon sokat tárgyalunk a latin-amerikai és akácsi országokkal, de a világ népességének negyede él ezen a területen, és ezért azonnal kell cselekednünk, és ezt komolyan mondom, most azonnal kell cselekednünk, mielőtt e, ezek az emberek menekültként ideérkeznek. Szeretném most lezárni ezt a kérdést, mert más feladatunk is van még. De szeretném kollégáimat megkérni, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban szóljanak hozzá. Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszöntet szeretnék mondani Deve elnök úrnak azért is, ahogyan vezette a delegációt, nagyon elegáns módon, nagyon hatékony módon, a delegációnkban mindig egyetértés uralkodott az ön értékeléseit illetően a bangladesi tartózkodásunk alatt. Egyetértek az elemzésével, amelyet most megosztott a bizottság tagjaival. Négy elemet tennék hozzá az elhangzottakhoz, amelyek kiegészítik Develnök által elmondottakat. Az első dolog, egyes számadatok ezen országot illetően. De elnök úr néhányat említett. Egy olyan országban, ahol akár 20 millió olyan személy is lehet, akik menedéket kérnek, még pedig éghajlati okok miatt Európában az elkövetkezendő évtizedekben, ez egy brit forrás értékelése, és ez egy hatalmas szem, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egy olyan országról beszélünk, ahol a felület 20%-a eh, százalékát elboríthatja a víz, hogyha 0,8%-a, 0,8 méterrel növelkedik a tenger szintje, ahol is 50%-a a lakosságnak 15 év alatti, és a 150 milliós lakosság nagyon nagy része, 30%-a nem alultáplált lényegében nem jut elegendő kalóriához. Azt hiszem, hogy ezek a számadatok, és ezekről vitáztunk a bizottság tagjaival is, valamint a nagykövetekkel Dakában. Nos, ezzel kapcsolatban egy közleményt kell kialakítani, hogy felébresszük az intézmények tudatosságát azt illetően, hogy Bangladest milyen veszélyek fenyegetik a jövőben. Tehát ezeket a számadatokat nagyobb körben meg kell ismertetni, ezekkel kapcsolatban elmélyült vizsgálódást kell folytatni, véleményem szerint ezeket kommunikálni kell, közölni kell egy stratégiai módon. A második dolog, ahogyan Déva elnök úr elmondta, ez egy olyan ország, ahol ahova nagy reményekkel indultunk, hiszen egy sor projekt van, különösen mikroprojektek, amelyek a lakosság figyelmét keltik fel, a helyi lakosság figyelmét, tehát egyfajta önvédelem ez a lakosság szintjén, hogy a lakosság megtanuljon bizonyos módszereket, és ez az is vezetett, hogy a legutóbbi ciklon alkalmával jóval kevesebb áldozat volt. A harmadik dolog, emlékezünk arra, hogy Banglades egy olyan ország, ahol a világon az egyik legnagyobb arányú a muzulmán népesség, azt hiszem, hogy a harmadik ország a világon, ahol a legnagyobb a muzulmán népesség aránya. Ez az ország tehát egyes sztereotípiákat is kihív, amely szerint az iszlám a működő demokráciával ellentétes, ellentétes azzal, hogy a nők szerepet tölthessenek be a társadalomban, illetve a politikában, Bangladesben egy elég bizonytalan demokrácia van, de egy olyan demokrácia, amely már megszilárdult az országban, és ez a demokrácia lehetővé teszi, hogy a politikai erők váltsák egymást a hatalmon, és ez a politikai pluralizmushoz vezető első lépés. A miniszterelnök egy nő, és a kormány fontos tagjai úgy szintén nők, valamint az ellenzéki pártok fontos szereplői szintén nők, tehát ez egy olyan jellemző, amelyet jobban ki kellene emelnünk, premizálnunk kellene ezen ország esetében, hogy bizonyos közhelyeket le tudjunk építeni Európában. Az utolsó dolog, amelyet hozzá szeretnék tenni, és amelyet, az, amelyet Devine akkor nem említett, amiről viszont beszéltünk Bangladesben, a számadatok szerint a lakosok fele hamarosan városi területeken fog élni van járván én két évig éltem Ázsiában, különös pontosan ebben a régióban, Afganisztánban, Pakisztánban, és el kell mondanom, hogy Dakket, Dakket járván egy különleges tapasztalatra tettem szert, hiszen a városrendezési szempontból teljes zűrzavar uralkodik, túlnépesedés tapasztalható a városban, szinte félelmet keltő már ez az állapot. Egyfajta fekete gazdaság uralkodik, amelyet mindenki láthat, tapasztalhat, hiszen az város gazdasági tevékenységek 70%-a, tehát gyakorlatilag az ország gazdasági tevékenységének 70%-a nincs ellátva például csatornázása, nincs városrendezés, és ezen szempontból van egy nagyon súlyos hiányosság a nemzetközi közösség részéről és a nemzetközi fejlesztés együttműködés részéről. Nagyon sokat foglalkozunk a vidékfejlesztéssel, a szociális szolgáltatásokkal ezen ország vonatkozásában, de ami a bizottsággal, illetve az európai nagykövetekkel való találkozókat, valamint a nem kormányzati szervezetekkel való találkozókat illeti, kiderül az, hogy hiányzik az együttműködés az urbánus együttműködést illetően, tehát a városokat illetően, és ez nem csupán Bangladesre igaz, hanem más országokra is. De egy olyan országban, ahol Csitagomban és Dakkában hatalmas metropoliszokban él a népesség, azt hiszem, hogy ezt a tényt ki kell emelni, és az Európai Parlamentnek, valamint az Európai Bizottságnak be kellene avatkoznia a területen célzott felépésekkel, mikrohitelekkel, a városlegyetek fejlesztésével, a kis infrastruktúrák fejlesztésével, a városi területeken, és nagyon sokat kellene dolgozni. Nem mondom, hogy a csatornázással kapcsolatban, de az olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek az közhigiéniát a városi csatornázás és vízgazdálkodási problémákat illeti. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is, nekem is nagyon tetszett ez az út, és nagyon sok, nagyon tanulságos volt, és ezt osztottuk meg a kollégákkal. Ha nincs más megjegyzés, akkor szeretném szeretnék áttérni a következő napi rendi pontra, mert nem sokára itt lesz a tuvalui miniszterelnök, és szeretném megkérni épp ezért Kasmen urat, aki a bocvánai delegáció vezetője volt, hogy ö, ossza meg velünk az ezzel kapcsolatos véleményét. Nos, köszönöm szépen. A jelentés végleges formáját 2010. januárjában fogom a bizottságnak benyújtani. Nagyon jó dolog volt, hogy a küldöttség tagjaként azt tapasztaltam, hogy milyen nagyon oda tették magukat a tagok, tehát hogy valóban elkötelezték magukat ennek a munkának, pedig sokszor, és ez a sajtóban is megjelenik, csak valami meleg helyre mennek a küldöttek, és nem sokat dolgoznak. Nos, mi sokat dolgoztunk, és szeretném megköszönni a bennünket kísérő titkárságot, Vasszila és Lioma kollégákat, akik szintén e, sokat dolgoztak, hogy segíthessenek nekünk. Már azelőtt is dolgoztak, mielőtt elindultunk volna, és még azután is, hogy hazaérkeztünk. Tehát ezt köszönöm. E, Fulit Kazamerek, én, Judith Sargentini, Frank Engel, Tiakorusz kollégák voltak a küldöttség tagjai. Szeretném megköszönni nekik ezt a nagyon szorgalmas munkát és az elkötelezettséget. Paul Malin úr, az EU delegáció vezetője, és elküldtsért bennünket a különböző találkozókra. Ő azelőtt a titkárságon dolgozott, talán így emlékeznek rá a kollégák. Ő és munkatársai magas szintű találkozókat szerveztek számunkra. Málin és Mártil urakkal találkoztunk, és különböző EU nagykövetekkel, az Egyesült Királyság fő megbízottjával, a francia követség képviselőivel, az amerikai és a német nagykövetekkel, a Világbank és a UNDP képviselőivel is. Ezeket a neveket majd mind felsoroljuk a <clears throat> mellékletben. A polgári társadalom képviselővel találkoztunk először, a Bokongo nevű ernyőszervezet képviselőivel is, aztán nőjogi, gender mainstreaming, fiatal, kor, fiatalok oktatási, szakszervezeti, középiskolai oktatási, kereskedelmi és ipari és az exportálók és a gyártók szövetségének a képviselővel találkoztunk. A kormány képviselők közül az, a, a, az alelnökkel, Lefahi a nemzetgyűlés elnökével, Margaret Asher-Masherrel eh, találkoztuk, és eh, eh, nagyon jól látni, és javaslom a kollégáknak is, hogy figyeljék, hogy ő hogyan terelgeti a parlament képviselőit. Ő az első női parlamenti elnök, vagy közgyűlési elnök, amelyet a bocvánai parlamentben megválasztottak. Aztán a fejlesztési miniszterrel, a kereskedelmi és külügyi miniszterekkel is találkoztunk, aztán a regionális integrációért, vagy integrációért, vagy dizintegrációért felelős emberekkel is találkoztunk. A viták eredményeként tulajdonképpen az volt érdekes látnunk, hogy a GPM-et mennyire ismerik, a szolgáltatási irányelvet, és hogy hogyan lehet a szolgáltatásokat többi országokba is eljuttatni. Ugye mi is beszéltünk a Bolkestein irányelvről itt a parlamentben. Aztán a uh, uh, Most Favored Nation Status, tehát a legkedvezményezettebb uh, állam kérdéséről is beszélgettünk, és Botswana remélte, hogy a partnerségi megállapodásnak a legteljesebb formáját fogják vele kapcsolatban alkalmazni. Tehát mindezek a találkozók nagyon hasznosak voltak. Aztán a Nemzeti Segítségnyújtási Támogatási Ügynökség munkatársával is találkoztunk a retrovírus elleni gyógyszerekről is beszéltünk, a HIV betegek nél felhasznált gyógyszerekről. És összességében, mivel rövid az idő, annyit mondanék, hogy nagyon gyümölcsöző volt ez a találkozó, mint korábban is említettem, egy közepes jövedelmi ország, te, jövedelműnek tekintett országban érdekes volt megfigyelni, hogy a gazdasági válsággal hogyan küzdenek meg. Botswana exportja a gyémánt, eh, nikkel és eh, réz. És nyilvánvalóan a gyémánt piacot érintette először a gazdasági válság, és meglátjuk majd, hogy az elkövetkezendő hónapok a különböző ünnepek után itt volt ugye a karácsony, a háladás ünnepe, aztán jön a kínai új év, húsvét és a többi. Tehát számukra mindezek az ünnepek azt jelent, hogy vajon tényleg a recesszióból kezdünk-e kilábalni Botswana és az ilyen országok, amelyek a bányászat és az export és a e, gyémánt eladást a kezében tartja, e, e, sikeresen tudott kilábalni a gazdasági válságból, és pedig úgy, hogy hatalmas pénzügyi tartalékai voltak. Ugyanakkor a saját beruházásait is védte, például, hogy a De Beers gyémánt cégnél 15%-os a részesedése. A költségvetésüknek a harmadát az oktatásra fordítják. És egy olyan országnak a problémája, amely a gyémántra, a nikelre és a rézre alapozza a gazdaságát, annak diversifikálni kell tehát különböző szakértelemekre van szükség, épp ezért nagyon fontos az oktatásban is a sokfajta képzés. Ezen kívül az AIDS és az HIV kapcsolatban a gyógyítás és a megelőzés is fontos része a költségvetésnek akiknek szükséges a retrovírus elleni gyógyszer, azoknak 85%-a megkapja ezeket nem olcsón, hanem teljes kereskedelmi ár. A deficitjük 14 százalék, mégis tudnak kölcsönt felvenni, mert a tartalékaikra támasz, támaszkodhatnak. Mint már mondtuk, gyakran fel kell használni a tartalékokat, épp ezért figyelemmel kell követni ezt. Nem akarok erről többet mondani, csak annyit még, hogy olyan politikusokkal is találkoztunk, akik bátrak, akik gondolkodóak, akik a, a, a gazdaságot arra használják fel, hogy az ország lakosai húzhassanak hasznot ebből, és nem csak a kongói demokratikus köztársaságnak és Zimbabvének, hanem más szomszédoknak is segítséget nyújtanak. és azt is figyelembe veszik, hogy a, ha a nők kezébe is helyezik a hatalmat, akkor a társadalom sokkal egyenlőbb lesz. Úgy jöttem el, hogy az úgynevezett donor starvation, tehát amikor az adományozók más országoknak adják aztán a forrásaikat, és elfordulnak egy országtól, az egy olyan kérdés, amelyel foglalkozni kell. Végül szeretném megköszönni a delegáció tagjainak ezt a kemény munkát, nagyon jól éreztem magamat a társaságukban, és szeretném megköszönni a titkárságnak is, lehet, hogy lenni is szeretne hozzászólni, hogy az újságírók jelenléte a végső sajtókonferencián az epák és a közbenső epáknak az ismerete nagyon jó benyomást keltett ránk. Nagyon örültem, elnök úr, hogy én vezethettem ezt a küldöttséget. Elnök, mielőtt a következő hozzászólónak megadnám a szót, annyit mondanék, hogy nagyon jó benyomást tett rám, amit mondtál, hiszen ez egy példa értékű ország, tehát ezeket a tapasztalatokat meg kell osztanuk velük, hiszen a közös parlamenti közgyűlés során ezt a példát felmutathatnánk a többi országnak, a bocsánai példát. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy ez egy emlékezetes út volt hiszen egy olyan infrastruktúrát láttunk, amelyek nagyon jó tart, tettek ránk. Mindenfélével foglalkoztunk, a gazdasággal, a társadalommal, és amelyek bizonyos elemek, amelyeket Michael is említett, további elemzésre kell, hogy sort kerítsünk. Elemzésére is kell sort kerítsünk. Például a belső immigráció, az egészségügyi kérdések, az oktatási kérdések, stb. Michael Cashman előadása tulajdonképpen visszafogott volt, hiszen a küldöttség eszmecséréit brilliánsan vezette, nem engedte, hogy elkalandozzunk, ugyanakkor mindenkinek biztosította a hozzászólási jogot. Ma délelőtt az emberi jogokat is szenvedélyesen védte, amikor azt mondta, hogy nem lehet különböző normák szerint tiszteletben tartani az emberi jogokat, mindegy, hogy milyen országokról van szó, tagállamokról, fejlődő országokról, tagjelölt országokról, stb. Ugyanilyen módon védte az emberi jogokat Botswanában is. Az a török vegyes bizottsági ülés során Olyanokat hallottunk, hogy elég már a ciprusi problémáról ennyit beszélni. Ez azt jelenti, hogy kettős normák vannak, hiszen az ott lakók mondhatnák azt, hogy elegünk van abból, hogy ilyen tragikus helyzetben élünk, ezért örülök, hogy ő Michael ilyeneket mondott. Köszönöm szépen ha több felszólalás nincsen a Cashman jelentősel kapcsolatban, akkor most hat köszöntsem Tuvalu miniszterelnökét körünkben. Kedves kollégák, az a megtiszteltetés a részem, hogy itt köszönhetem Apisai Jelelmiát, Tuvalu szigetének miniszterelnökét, hogy megvitathassuk a szigetükre gyakorolt hatását a klímaváltozásnak. Erre már kitértünk a mai ülés során, hogy miként hatás, milyen hatása volt a Maldiv szigetekre és Bangladesre, hiszen és nagyon időszerű ez, hiszen a kopenhágai um, megbeszéléssel egy időben kerül erre sor. Pozitív eredményeket várhatunk, különösen azok számára, akiket uh, nagyon kedvezőtlenül érint ez a változás, mint Tuvalu, amely egy kis sziget. Adaptációs programot készítünk elő e, kibocsátás, kibocsátás csökkentésében, de ez a csendes óceáni ország tudományos harctér lett a klímaváltozás frontján, hogyha a tengerszint mindössze annyit emelkedik, amennyit a kutatók előjeleztek, akkor Tuvalu szigete sajnos egy nap el fog tűnni. Excellenciás Uram, köszönöm szépen, hogy eljött, és szól ehhez a küldöttséghez nagyon elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy önöknek segítsünk. Öné a szó, parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági képviselők, hölgyeim és uraim! Elnök úr, köszönöm a kedves üdvözlő szavait. Szeretném megköszönni a lehetőséget a szakbizottság tagjainak, hogy eszmecserét folytathatunk a mai napon. Tuvalu és az Európai Uniónak rég, régen van már kapcsolata, és kormányom elkötelezett az iránt, hogy ezt a partneri viszonyt a jövőben elmélyítse. Országunkat már most az emberiség túlélése, a globális felmelegedés aggasztja leginkább. Hadd mondjam el önöknek, hogy az országunkat nagyon aggasztja ez a kérdés. Tuvalu alacsonyan fekvő szigetcsoport, amely már most szenved, és ha a jelenlegi tendenciákat nem sikerül megfordítani, és a tengerszint megemelkedik, akkor el is tűnünk. A klímaváltozás hatása létünket fenyegeti. Áradás, ápa, árapa idején a szint eléri a mélyebben fekvő területeket, és az egész területet elárasztja, tönkretéve a fákat és a termést. A tengervíz nem csak a édesvízkészletünket veszélyezteti, hanem a fákat, a termést is, súlyosabb viharok idején elárasztja a mezőgazdasági területeinket és azokat az erdőket, amelyek megvédenek minket a viharoktól. A korallzátonyaink is áldozatául esnek a emelkedő vízhőmérsékletnek, és ez fenyegeti a vízkészletünket és az élelmiszerkészletünket. Sokkal gyakoribb a asszályok sújtanak minket, amikor nem jutunk elegendő vízhez, amely alapvető szükséglete a népünknek. A legsúlyosabb hatások e, elkerülése érdekében azonnali cselekvése van szükség a kibocsátások csökkentésében. Ezért arra kérjük a világot és minden országát, hogy konkrét intézkedéseket tegyenek a kibocsátás csökkentésére. Minden fejlett, fejlett országnak 2017-re 20%-kal kell csökkenteni a kibocsátásokat, valamint üzleti intézkedéseket is kell fogadnásítaniuk. Cselekvésre van szükség, hogy ezeket a, ezeknek az országoknak a kibocsátását a kevésbé fejlett országból is lehessen csökkenteni hogy az üvegházi gázok kibocsátása olyan szintre kerüljön, amelyben elkerülhetők a legsúlyosabb hatások, eh, ezt 2015-re el kell érni, és a célkitűzéseket erre az évre el kell érni. A globális eh, kibocsátás csökkentési eh, célkitűzéseknek el kell érni, hogy 1,5 Celsius fok alá menjen a középhőmérséklet növekedése. Tovaló a klímaváltozásra válaszul következőket kezdeményezte először is. Nem, nemze, természetes védelmi rendszerek kiépítése. Tuvalu Nemzeti Adaptációs Programot indított be, ennek a rövidítése NAPA, és most elmondom ennek a programnak az alapvető elemeit. Az egyik prioritásunk az, hogy képítsük Tuvalu nemze- természetes védelmét, hogy megvédhessük a korazátonyainkat és a partvonalunkat másfelől felkészülünk a katasztrófákra, felkészülünk a súlyosabb ciklonokra, Tuvalu megfelelő infrastruktúrát akar kiépíteni, hogy az emberek, a vagyon és az lábas országok védelmére. Harmadsorban elköteleztük magunkat, hogy saját kibocsátásunkat is csökkentsük, bár nagyon kicsik vagyunk a többi országhoz képest, és elsősorban megújuló energiaforrásokat szeretnénk használni 2020-ig. Elnök úr, erre szeretnénk átállni. Szeretném megköszönni a Európai Parlament elkötelezettségét a klímaváltozás kérdésében, valamint azokat az lépéseket, amelyekkel a legkitettebb országoknak próbálnak segíteni. Szeretném elismerni és megköszönni eh, Csasztanok képviselő eh, munkáját, amely, amelyel megkérdezte a bizottságtól, hogy eh, a kis országok, kis szigeteknek nyújtson segítséget, amelyel a klímaváltozás ellen felvetik a harcot. A bizottság nagyon nagy táj, nagyon értelmes tájékoztatást nyújtott a klímaváltozási szövetség GCSA rév részéről 3,8 millió eurót kaptunk, és 3,8 millió eurót kaptunk a Maldiv szigetek részér, Maldiv szigeteken folytatott kísérleti projektre. A Maldiv szigetekkel kapcsolatban 2,2 millió eurót különítettek el regionális fejlesztésre, hogy biztonságosabb és környezetvédelem szempontjából megfelelőbb gazdaságot építsenek ki. A bizottság pénzügyi forrásokat helyezett ki olyan projektek finanszírozására, finanszírozására, amelyek a nem fenntartható gazdasági módszerek kockázatait számolják fel. Hadd biztosítsam a bizottságot arról, hogy mi Tuvalon bár a jövőnk bizonytalan. Az az elképzelésünk, hogy Tuvalu ott marad a helyén, megtartjuk az országunkat, az a kultúránkat és az életmódunkat, ezért harcolunk. Semmiféle népvándorlási tervben nem gondolkodunk, hogyha megfelelő cselekvéseket végrehajtják, Tuvalu képes lesz túlélni hogyha a bizottság amiatt aggódik, hogy a tuvali életmód nem fenntartható, akkor szeretném felszólítani őt arra, hogy gondolja végig azt, hogy hozzájárul a tuvalui bizalmi alap projekthez. Saját függetlenségünk révén és annak révén, hogy az adományozók képesek voltak hozzájárulni a tuvalui trösthöz, segítettek el segítettek a gazdasági hiányunkat felszámolni, különösen a Nagy-Britannia, és sikerült olyan fejlesztési projekteket finanszírozni, ahol nem tudtuk, hogy pontosan ki volt az adományozó. A nemzetközi um, egyezmények keretében um, maguk az adományozók tudtok hozzájárulni a projektekhez, és ez is nagy mértékben az adminisztrációs költségekhez. Ez az alap 97-ben jött létre, 26 millió ausztrál dollár induló tőkével, amely azóta több mint 100 millió ausztrál dollárra növekedett. Úgy gondoljuk, hogy idővel az alapból be, be, befolyó pénz segíthet az adaptációs projektekben, amelyet a donorok, az adományozók különben nehezen finanszíroznak. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elmondhattam az aggodalmainkat, és nagyon szívesen válaszolok bármely kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen ezt az őszinte és egyenes beszédet. Én a brit és az európai parlamentben hosszú időket töltöttem, de ilyen időz, idézetet még nem is hallottam, amikor, hogy azt mondták volna egy országnak, hogy ö, vigyázzanak az országok jövőt, jövőjére. Ö, Cashman úrnak adom meg a szót. Köszönjük, miniszterelnök úr! hogy bemutatta nekünk, hogy az éghajlatváltozás milyen valóságot teremt. Tudja nyilvánvalóan, hogy sokan azt mondják, hogy vagy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az éghajlatváltozás eh, nem létezik, nem az ember okozta, az ipari forradalom nem okozta És ön pont azt, arról számolt be, hogy a valóság egészen más. A parlamentben sokszor beszéltünk a kis szigetekről, és hogy milyen hatással eh, eh, jár az éghajlatváltozás de csak olyankor, amikor drámaivá vált a helyzet. És azt hiszem, hogy az ön előadásait ma emlékeztetett bennünket arzunkra, arra, hogy ez állandóan történik egyre nagyobb mértékben és olyan különböző módokon hiszen ön is említette a vizet, aztán a szárazságot, aztán a korallokra, a tengeri életre gyakorolt hatásáról. És senki sem vitatkozhat azzal a tényel, hogy szükség van e, azonnal lépni, a Kopenhágában meg kell egyezni, és nem e, csak szavakra, hanem pénzeszközökre is szükség van e, ahhoz, hogy 2017-re csökkentsük a kibocsátásokat. És senki sem kétli azt, hogy 2015-re a globális kibocsátások csúcsot érnek el. Senki sem tagadhatja, hogy felelősek vagyunk, és hogy közösen kell megoldani ezeket a problémákat ugyanis láthatjuk, hogy a világ gazdasági és pénzügyi válság során a tagállamok nem csak megkérdőjelezik, hogy az elkötelezettségüket vállalják-e nem csak a fejlődő országokkal kapcsolatban, hanem a 0,6%-os oda segítségnyújtással kapcsolatban is. Tehát az EU vagy a világ más részein közösen kell, hogy megfelelően foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, mert nem csak a jövő generációról van szó, hanem erről a nemzetékről is a kis szigeteknek túlélésének a kérdése merül föl. Ezért a különböző védelmi rendszereknek a kiépítésére tett erőfeszítéseiket üdvözöljük. Végül pedig hadd mondjam azt, hogy az éghajlatváltozás valóságára való emlékeztetés jó időben történt. Ugyanis ezeket a fenye- ezt a fenyegetettséget nem csak elképzeljük, hanem ez már is történik. És amikor ön azt mondja, hogy önök harcolni fognak, akkor szeretnék a szocialista frakció nevében szeretném önnek mondani, hogy mi is önökkel együtt fogunk harcolni. Elnök, köszönöm szépen, Cashman úr. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Én is szeretném megköszönni. Elnök úr, én is szeretném megköszönni a miniszterelnök úrnak az előadását. Ez az előadás is azt bizonyítja, hogy minden fronton harcolnunk kell majd. hiszen e, ez az éghajlatváltozás nem csak az ön országát, szigetét ér, érinti, és a e, hőmérséklet emelkedés e, sem. Itt beszélt a finanszírozásról, és említette az EFA-t, az Európai Fejlesztési Alapokat. Azt hiszem, hogy világossá kell tenni Kopenhágában, hogy a szükséges összegek, amelyekkel az éghajlatváltozás hatása ellen harcolunk a fejlődő országokban, az plusz pénz lesz-e a fejlesztési alapokhoz képest, én nekem ez a véleményem, vagy pedig ezt abból a keretből veszik-e ki, amely e, a fejlesztési segítségnyújtást e, e, támogatja. Akkor újra kell meghatároznunk a nyilvános segítségnyújtást a fejlesztés területén. Ugyanis a, akkor a millenniumi fejlesztési céleket nem tudjuk elérni, hogyha ugyanebből a keretből kell ezt megpróbálni. Kopenhágába elmegye ön ezzel kapcsolatban kifejteni e, a e, véleményét, és osztja az én véleményemet a helyzetről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék hozzászólni ugyanis kétszer is a ma délelőtt során említettünk két következményét az éghajlatváltozásnak. Először is a bangladesi problémát, ahogy elnök úr ezt bemutatta, és nagyon nagy örömmel hallgattam ma délelőtt, hogy a himalájai glacserolvadás is az éghajlatváltozásnak a következménye, és ezért E, és hogy azt is hallottuk, hogy meg kell emelni a e, talajt azért, hogy ne öntse el őket az ár. És a miniszterelnök út előadásában is örömmel hallottam, hogy a tovalói helyzet, amelyet nagyon jól e, ismerek, szintén az éghajlatváltozás, a felmelegedésnek a következménye. Tehát amikor erős a dagály, akkor elönti a csendes óceáni víz a Marshall-szigeteket, a Tivalut, Tuvalut, tehát mind a Polinész szigeteket, amelyek az éghajlatváltozás következményeitől szenvednek ezért köszönöm a miniszterelnök úrnak, hogy az Európai Parlamentnek bemutatta ezeket a problémákat. Azokat a problémákat, amelyeket nem feltétlenül minden nap, de állandóan meg kell, hogy szenvedjenek a csendes óceáni szigeteken. Ha mi nem biztosítjuk azokat az eszközöket, hogy például gátakat építsenek, megemelhessék a talajszintet, hogy az árakat, el, árvizet elkerüljék, akkor a lakosság más kontinensek felé fog, ki, fog kivándorolni, akár csak Bangladesben, ahol 20 millió emberről volt szó. Tehát ezekkel a gondokkal foglalkozni kell, eszközöket kell találni azért, hogy ezek a lakosok ne más zónák a világ más részei felé vándoroljanak ki. Köszönöm. Uh, you, Köszönöm szépen, Levin asszony. Uh, Köszönöm szépen. Köszönjük a miniszterelnök úrnak, hogy eljött. Örömmel hallgattam az előadását, és azt, hogy megemlítette a hőmérséklet emelkedést, és pedig, hogy nem két fok emelkedésnél kellene megállítanunk, hanem másfél Celsius foknál. Ugyanis ez egy radikális fenyegetés, az éghajlatváltozás ugyanis nem fokozatosan fog történni, e, hanem már e, elértünk olyan pontot, ahol a 2 Celsius fokos hőmérséklet emelkedés túl sok a Föld számára. Hiszen, ha ez megtörténik, akkor az ökö, ökoszisztémában lezajló változások olyan méreteket ölthetnek, hogy az emberek már nem tudnak segíteni rajta. Tehát szükség van arra, elsősorban a fejlődő országokban, hogy megváltozzon a gondolkodás azt illetően is, hogy a társadalmat hogy akarjuk strukturálni. Ezért ironikusnak találom, ugyanakkor öszt a, amikor a Happy Planet Indexről van szó, ez egy alapítvány, ahol a legboldogabb országokat akarják megtalálni, és megpróbálják meghatározni, hogy az emberek mit találnak a boldogság tényezőinek, tehát hogy a, a természeti erőforrásokat hogyan őrzik meg, és hogy az anyafölddel mi a kapcsolatuk. És Tuvalu ban ennek a boldogságnak a, az érzékelése magas, és azt illetően is, hogy mennyi természeti erőforrást használnak föl. Épp ezért a nyugati iparosodott országok vezetőinek sok mindent tudnak tanítani, hogy hogyan, is, hogyan lehet a jó életet felfogni Épp ezért nagyon örülök, hogy itt felszólalt, és reméljük, hogy Kopenhágában is meg fogja tenni. Köszönjük, mondja az elnök. Az Európai Bizottság részéről Riera eh, igazgató úr talán elmagyarázhatná, hogy a bizottság hogyan értelmezte azt, amit korábban mondtak. Köszönöm szépen, hogy megadták a lehetőséget, és részt vehetek ebben a vitában. Köszönöm, meg, szeretném megköszönni Tuvalu miniszterelnökének a, az előadását. Egyetértünk, és ugyanazok az aggodalmaink a csendes óceáni szigetvilág régiójában, és nem csak a klímaváltozás hatásairól beszélünk, hanem nagyon sok ország esetében a túlélésről is, valamint a normális életvitelről számos állampolgárnak támogat, erősen támogatjuk a, azokat a tevékenységeket, amelyeket a miniszterelnök bemutatott, cselekvéseink között a fejlesztési együttműködés keretében mindig abból indultunk ki, hogy akik a legjobban szenvednek, azok, akik a legkevésbé idézték elő a problémát, ezért kéne megerősítenünk válaszadásunk intenzitását annak érdekében, hogy támogatni tudjuk azon folyamatokat, amelyek számos fejlődő országban zajlanak. A globális klímaváltozási eszközeink egy részét kijelöltük, amelynek nem csak politikai, pénzügyi, de morális támogatását is adta az Európai Parlament, és nem csak nem mindegyik fejlődő országot jelöltük ki erre, de különösen a fejlődő kis szigetállamokat, mert nem a hatás kérdéséről, hanem a túlélés kérdéséről van szó. Ha megengedik, szeretnék gratulálni mindazon erőfeszítésekhez, amelyet az ön országában tettek, miniszterelnök úr. Gyakran látjuk fejlődő országokban, hogy a nemzeti kiigazítási tervük klímaváltozás területében elszólt projektekből áll, amelyet egy ilyen karácsonyi, karácsonyfa módon mutatnak be. És Tuvalu esetében viszont a partnerségi együttműködés keretében meg, egy nagyon jól átgondolt stratégiát beszéltünk meg, egy átfogót, amely e, nagyon jó eredményeket fog hozni. Ez egy olyan folyamat, amelyet e, e, több országban is szeretnénk megismételni. Hogy pedig a konkrét kérdésekre térjek ki, miniszterelnök úr, nagyon jó együttműködésünk van a Nemzeti Integratív Program keretében, és ön a mi fejlesztési partnerségünket a vízügyi és tisztítási kérdésekre koncentrálta. Örömmel mondom, hogy köszönettel, hogy hála az Európai Parlament támogatásának, a Globális Éghajlatváltozási Szövetségnek a projekteken túl a Vanuatu és a Maldiv szigeteken is támogatunk majd projekteket. Emellett a 2010-es összegeinkkel támogatni kívánjuk Tuvalut, különösen Tuvalut, amelyet meg alátámasztott a parlament is, annak érdekében, hogy jobban tudjuk strukturálni ezeket a támogatásokat, figyelembe vesszük az ön elképzeléseit, amelyek nagyon jók. Egy bizalmi alap létrehozása, amelynek révén a különböző forrásokból származó támogatásokat jobban tudjuk irányítani. Miniszterelnök úr, meg kell vizsgálnunk ennek a lehetőségét, hogy miként lehet ebből a legtöbbet kihozni, hiszen így lehet legjobban összehangolni a mi tevékenységeinket az önök stratégiájával. Ezen túl szeretném kiemelni, és a csendes óceáni régióban különösen ez a helyzet, a klímaváltozás nem nemzeti probléma, hanem leginkább regionális probléma. Most tekintettük át az intra-AKC kihelyezések keretében egy külön csomagot, amelyel a klímaváltozás problémáival próbálunk foglalkozni, és ebben a keretben 8 millió eurót különítettünk el az egész csendes óceáni régió részére a klímaváltozás elleni harcban, és nagyon szívesen átgondolnánk ennek a pénzügyi eszközöknek a becsatornázását a lehető legjobb módon annak érdekében, hogy előre kifizetjük és hogy az, ezt hogy felgyorsíthassuk a megvalósítást. Emellett lenne még 8 millió euró külön téve a kis szigetországoknak a csendes óceáni régióban. Tehát van egy jó stratégiánk, amely lehetővé teszi, hogy stratégiai módon rendezzük át a segítségünket, és örömmel várjuk a további tárgyalásokat önnel és kormányával annak érdekében, hogy ezeket a dolgokat a lehető leggyorsabban beindítsuk. Hadd mondjam el, hogy köszönöm a parlamentnek, a Globális Klímaváltozási Szövetségnek, amely lehetővé tette, hogy nem csak politikai párbeszédet indíthassunk az AKC államokkal és a fejlődő országokkal, de hogy kísérleti projekteket indíthassunk be, mint például Tuvalu esetében, ahol azt várjuk, hogy lehető leggyorsabban eredményt fog hozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Jól értettem, hogy az én millió, a 8 millió a szigeti projektekre lett félretéve, és hogyha ez megfelelően működik, akkor nagyobb finanszírozásra lesz lehetőség. Jól értettem? Válasz? Jó, jó próba, jó. De ez nagymértékben fog függeni a a kopenhágai, kopenhágai eredményektől, és azt gondolom, hogy e, ebben a pillanatban ezek azok a források, amelyek rendelkezésre állnak, hogy a csendes óceáni régióban segíthessünk a klímaváltozás hatásainak e, e, enyhítésében. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy jól átgondolt stratégiákat alakítsunk ki annak érdekében, hogy ezeket a kihívásokat, kihívásokkal felvessük a harcot. Középtávon, hogyha a stratégiák rendelkezésre állnak, természetesen a kopenhágai eredményektől függően a pénzalapok nem csak az Európai Unió, Uniótól és a bizottságtól jönnek, hanem egyéb adományozóktól is. Itt most van egy jól átgondolt stratégiánk, nem különböző projekteket hozunk össze stratégia nélkül, de ez lesz a jövőbeni támogatás alapja. Köszönöm szépen. Köszönöm, direktor, Rivera direktor úr. Ebben a teremben, amikor a klímaváltozás kérdéseit vitettük meg korábban, Rudi igazgató úr is itt, Rudi Hauser igazgató úr is itt volt, aki egyetért tett az ENSZ véleményével, Andio Vigilante jelentésével, hogyha a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást veszük, fel tudjuk gyorsítani a fejlesztést. Ne, ez nem egy vagy-vagy kérdése, hanem ez egy folyamat, amelyel fel tudjuk gyorsítani a fejlesztést, eh, és ennek a folyamatnak a része lesz az adaptáció, amely esetben akkor vagy, van, vagy vannak kis szigetállamok fejlesztésre szánt alapok, és ez lesz a fejlesztés fő iránya. Igazam van? Igen, abszolút igaza van. Én azt gondolom, hogy nem akarok itt most filozofálni, de a klímaváltozási véleményeknek középtávon meg kell változtatniuk a fejlesztésről alkotott képünket, és a, pénz, a finanszírozáson túl azt gondolom, hogy a klímaváltozási megfontolások középtávon teljesen megváltoztatják a mi hozzáállásunkat, fejlesztési hozzáállásunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Korántól következik, mondja az elnök. Mégiscsak tudni kellene, hogyha az állami támogatásból az változásra átcsoportosíthatunk e, e összegeket, és ezzel kapcsolatban világos választ várok a bizottságtól. Ugyanis vannak tagállamok, amelyek az én módomon értelmezik ezt, és a mások, amelyek egészen másként. Tehát mielőtt Kopenhágában kifejtenék erről a véleményüket, itt szeretném, hogyha kifejtsék. Miel, tehát mielőtt megállapodás lenne, az vannak a különböző országcsoportársaslások, hogyha a fejleszt, fejlődő a kapcsolatban, a kapcsolat, fejlődő országokról van szó, akkor Európának világosan kell kifejtenie a véleményét ezzel kapcsolatban. Elnök, nem tudom, hogy akar erre válaszolni. Igen. Azt hiszem, Nyilvánvaló, hogy a már meglévő programokat nem állítjuk le, akkor sem, hogyha éghajlatváltozási problémákkal foglalkozunk. Tehát világos, hogy nem veszünk el ebből az összegből. Tehát a finanszírozás nem jelentheti azt, hogy, hogy a meglévő programok finanszírozása csökkenne. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. miniszterelnöke Stockholmban a fejlesztési napokon felszólalt. Azt hiszem ön volt az, nem? Vagy akkor kollégája. Továló volt mindenképpen. Na minden esetre azt mondta, hogy az ország az belefullad az, orsz, az óceánba. Kopenhágában, Kopenhágáról azt halljuk, hogy hogy az odából akarnak bizonyos változási költségeket megfizetni. Egyetértek Görenc kollégával, hogy ez elfogadhatatlan. Ugyanis az éghajlatváltozási intézkedéseknek a finanszírozása előfeltétele a fejlődésnek. És ezért számomra és a kollégáim számára elképzelhetetlen, hogy az odából fejle- eh, finanszírozzuk azokat az intézkedéseket, amely eh, eh, amelyek kellenek, hiszen a szennyező fizet elv alapján dolgozunk. Tehát az ilyenfajta kezdeményezéseket le kell állítani, és ezzel kapcsolatban a bizottságnak világos véleményt kell kifejtenie. Miniszterelnök úr, tudom, hogy siet, de hát látja, hogy itt számok kapcs- számokkal kapcsolatban vita van, ezért szeretnénk, hogyha válaszolna erre. Elnök úr! Tisztelt képviselők, Fejlesztési Bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Én is szeretném megköszönni önöknek, hogy hozzászóltak. Sokat tanultam. És tulajdonképpen gesztusként tekintjük azt, hogy az ilyen éghajlatváltozásnak kitett országoknak, mint az enyém és más országok esetében, ilyen módon gondolkodnak erről a kérdésről. Szeretném megköszönni az, az a finanszírozási eszközöket, amelyeket a vízprojektekre használtunk fel. Ezt 2010-ben fogjuk, fogják felszabadítani. de minél gyorsabban rendelkezésre áll ez az eszköz, annál gyorsabban tudunk segíteni a lakosoknak, hiszen az éghajlatváltozás most történik, nem holnap. Épp ezért szeretnénk ezeket az eszközöket minél hamarabb felhasználni. Az odával kapcsolatban, tehát a hivatalos fejlesztési segítségnyújtást illetően, hogy hogyan kellene felosztani az oda és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás között, ezzel kapcsolatban azt javasolnánk, hogy új eszközöket szeretnénk Kopenhágában, mint már említették, hogyha felosztják az odát, akkor az alkalmazkodási az oda és az alkalmazkodási, az új alkalmazkodási eszközök között, akkor ez nem feltétlenül fog segíteni az országunknak. Elnök, nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk, hogy eljött, és örülök annak, hogy a félreértések ö, ö, most ö, világos ságot kaptak. Eh, ahogy Charles Tanok kolléga és ön is eh, ehhez hozzájárult. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy Kopenhágában is találkozunk. Köszönöm. last finish. Your last announcement is. Uh, The next meeting. A Fejlesztési Bizottság következő ülése Strasbourgban lesz december 14-én hétfőn, 7 óra és fél 9 között. Még várjuk az engedélyezést az elnökök értekezletétől. Utána a következő ülés december 17-én csütörtökön lesz, 9-től 10.30-ig, amikor is az orosz Szaharov díjazottakkal diazottal találkozunk, ez az AFET, a DROA és a DEVE közös ülése része. Aztán január 25-én Brüsszelben ülünk össze. Köszönöm szépen!